Witam Państwa. 15 minut akademickie minęło. Az akadémiai negyed óra lejártával, hölgyeim és uraim, azt javaslom, hogy kezdjük el a munkát. Mindenkit köszöntök ezen a hétfő délutánon. Először a napi rend tervezettel kezdjük. A hetes pont az Európa jövőjéről szóló vita. Ez még szerepel a napi renden. Javkovics, is úr. Október 8-ára kerül át ez a pont, és a cseh eh, ír, eh, máltai nyelvek kivételével az összes nyelven fel lehet szólalni, illetve az ülés lehet követni. Nagyon fontos témánk van ma délután, ami sokáig fog még bennünket foglalkoztatni. Ez egy nagyon fontos anyag, ami a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat illeti illetve hogy ennek milyen hatása van az érintettekre, a jelentéstevő De Castro kollégánk. De még mielőtt ezt a pontot elkezdjük, Erről még találkozunk az Európai Bizottság versenyügyi főigazgatóságának vezetőjével, Tomás Veletti, Veletti úrral, és ezt a cserét folytatunk vele. Különböző jogi rendelkezések hatásairól, ami a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat illeti. Illetve, hogy ez mit jelenthet a gazdák számára, a feldolgozóipar számára, kereskedelem és a fogyasztók számára. A bizottság tart majd egy előadást. Üdvözlöm a bizottság képviselőit. Meg Gellen urat, illetve Tomás Szovaletti professzor urat, minden jelenlevőt is köszönteni szeretnék az ülésen, a képviselőket, látogatókat, és először önnek adom meg a szót, professzor úr, parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkit köszönteni szeretnék. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és beszélhetek a jelenlegi bizottsági javaslatról. Először beszeretnék mutatkozni, Tomázó Valettinak hívnak. Jelenleg én vagyok a fő közgazdász a Digicomban. Amúgy professzor vagyok, gazdasági eh, professzor vagyok, eh, Rómában és Londonban tanítok. Ma bemutatom azokat a legfőbb elgondolásokat, amelyeket önök ismernek, a bizottság javaslata nagyon egyszerű pillérekre támaszkodik, és az a cél, amelyben mindannyian osztozunk itt a teremben, az az, hogy megvédjük a kis gazdákat, akik találkozhatnak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal. Tehát a javaslat is a legfőbb pontokra összpontosít. A jogalap világos, Szeretnénk a kisgazdálkozóknak segíteni olyan esetben, amikor ők tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoknak vannak kitéve. A javaslat úgy került kialakításra, hogy amikor felmerül egy probléma, akkor erre javaslatot tesz, szóval ezek a problémák nem az egész Európai Uniót érintő problémák, éppen ezért néhány ponton úgymond visszalép a javaslat, és a tagországokra bízza azt, hogy megfelelő megoldást találjanak. A javaslatnak fő célja az, hogy világos iránymutatásokat találjon, éppen ezért először a vertikális láncban a business-to-business business részre összpontosít, a gazdálkodók, az értékesítők és a nagy szupermarket láncokra, ezen kívül azokra a területekre is összpontosít, ahol felmer, felmerül a gazdasági egyensúly felbomlása, a kis és nagyok közötti kapcsolatokra, és a gyakorlati megoldás a kis-nagy összefüggésben a KKV kérdését is felveti, A javaslat kitér egy fekete listára, vannak olyan gyakorlatok, amelyek egyértelműen károsak, tehát a fekete lista ezeket megtétje, és egy szürke listán szerepelnek bizonyos gyakorlatok, Ezekből a szürkékből úgymond feketék is lehetnek, vagy fehér gyakorlatok úgymond. Mitől fehér vagy fekete gyakorlat? Ez attól függ, hogy az érintett felek ezekben mennyire tudtak kölcsönösen megállapodni. Az ellátási láncban vannak fontos pontok, ez bonyolult, a gazdálkodók, értékesítők, feldolgozók, és a javaslat a leggyengébb láncemre, a kis gazdálkozókra összpontosít, különösen olyan esetben, amikor közvetlenül érinti őket a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kérdése, amikor a felvevők, a vásárlók olyan feltételeket próbálnak meg támasztani, amelyek tisztességtelenek, illetve van olyan eset is, amikor közvetetten érintettek, nem feltétlenül a gazda az áldozat ebben az esetben, hanem az áldozat úgymond megpróbálja a gazdákra áthárítani ezeket a károkat. A javaslat, amit előttünk van, nagyon pragmatikus jellegű, hiszen amikor van egy javaslat, akkor ezt meg szeretnénk erősíteni, biztosítani azt, hogy ez megvalósítható, és ez az erős pontja a jelenlegi javaslatnak. Ki az, akit meg szeretnénk védeni? A kisgazdálkodókat, a jogalap tisztességes életszínvonalat kíván biztosítani a gazdáknak. És korábban említettem, hogy erre fontos összpontosítani. Nagyon fontos a gyakorlatok hatáját kibővíteni az irányelv kapcsán, de itt felhívnám a figyelmet arra, hogy mik lehetnek a nem kívánt következménynek, illetve mi a következmény annak, hogyha bizonyos gyakorlatokat megtiltunk, akkor ezeknek nem lesz feltétlenül pozitív hatása a gazdákra. Például Említettem, hogy a business to business a fő fókusz, a kis és nagyok közötti kapcsolat, erre itt a javaslat. Felmerül a kérdés, hogy ezt miért nem bővítsük ki a nagy gazdálkodókra és a nagy felvevőkre, a nagy szupermarket láncokra. Erre tudok egy példát mondani. Képzeljünk el egy multi céget, mint például az Unilever, akik eh, bizonyos beszállítási árakról tárgyal az Osanna vagy a Dölezzel, például a Cornetto fagylalt áráról tárgyalnak. Hogyha azt mondjuk, hogy túl nagyok ezek a felek, túl nagy a marzs, akkor a piacot, piacra bízzuk a döntést, hogyha az UTP-vel hivatkozunk ebbe bele, akkor más a helyzet. Felmerül a kérdés, hogy egy tejtermelő Belgiumban profitál-e abból, hogyha felmegy a Cornetto fagylaltára? A válasz erre az az, hogy nem. Másrészt pedig, amit anticipálhatunk, az az, hogyha a a szabályozással felvisszük a fagylalt árát, akkor erre, ennek hatása van ránk eh, polgárokra, illetve a fogyasztókra nézve is, hiszen drágább lesz a fagylalt, amit megveszünk. Vagy például, hogyha a Delez vagy a Carrefour eh, közvetlenül próbál meg egyeztetni a Delezzel, akkor az irányelv tervezet erre kitér és az Unileverrel is ugyanez a helyzet, hiszen az UTP megpróbálta mindezt áttenni um, erre a folyamatra. Tehát mi arra összpontosítunk, ahol a probléma van, és olyan területeken vissza kell, hogy lépjünk egyet, amikor a probléma nem elég uh, nagy mértékben kiterjedt. Bizonyos néhányan azt is javasolták, hogy definiáljuk a beavatkozást a, a fairség tükrében. A fair koncepció egy nagyon jó koncepció. Ez kapcsolódik a versenyhez is. Nem véletlen az, hogy az amerikai trösztellenes cég fair nek az a neve, hogy FTC, tehát Fair Trading Commission, ennek a bizottságnak a nevében is benne van a fair, tehát nagyon fontos, hogy a verseny fair legyen. Viszont, hogyha megvizsgálunk egy konkrét gyakorlatot, akkor már nem annyira könnyű definiálni azt, hogy mi minősül fairnek, és nem könnyű ezt értelmezni. Lehet, hogy egyenként elemzést kell eh, készíteni esetenként itt, viszont ez nagyon időigényes, és ebből is adódhatnak nem kívánt következmények, hogy arról kezdünk vitázni, hogy mi az, ami fér, mi az, ami nem, és az érintett feleknek kell erről vitázniuk, akkor a legnagyobb szereplő a nagy felvásárló, akiknek nagyobb gazdasági forrásai vannak, eh, fog ebből győztesen kikerülni, tehát megint csak nem tudtuk megvenni a kis gazdálkodókat. Tehát a fair um, kifejezés, ennek koncepció, hogy mi az, ami tisztességes, nagyon érdekes, de nehéz. Mi megpróbálunk pragmatikusan hozzáállni mindehez, éppen ezért összpontosítunk um, bizonyos jól definiált gyakorlatokra, vannak nem hatékony gyakorlatok, de nem szeretnénk túlzásba sem vinni a dolgokat. Lehet, hogy néhány um, példát is megemlítenék. Elképzelhetőek olyan feltételek, amikor egy gazda különösen innovatív, egy új terméket dolgoz ki, például hibrid gyümölcsöt, amely az alma és a barack kereszteződéséből alakult ki. Lehet, hogy a gazda megpróbál valamilyenféle feltéteket teremteni A gazda úgy gondolja, hogy az ő termék egy jó termék, piacra kell vinni, viszont ezt tesztelni kell. Hogyha ehelyett azt mondjuk, hogy ne legyen promóciós kampány, a gazda ne vegyen részt ebben, nem értékesíthet egy bizonyos ár alatt, akkor ennek az lesz a visszaütője, hogy a felvásárló egyáltalán nem akarja megvenni ezt a terméket, túl sok kockázat van benne, és pont az ellenkezőjét érjük el mindezzel. Hát az a gazda, aki vállalta volna a kockázatot, nem teheti ki az áruját a, az élelmiszerboltban, mondjuk. Korábban említettem, hogy van egy fekete lista, az irányelv eh, tervezett harmadik cikket ér erre ki, van egy szürke lista is, szürke lista Fontos, hogy világos legyen, és legyen egy küszöb, hogy meg lehessen állapítani azt, hogy miután válik egy gyakorlat fekete gyakorlattá, elfogadhatatlanná, Tehát, hogyha egy bizonyos gyakorlatot két eh, egymással tárgyaló fél, a felvásárló és a gazda közösen állapították meg, akkor ez rendben van hogyha vannak torzító elemek, meglepődik a gazda, akkor egy olyan gyakorlatról van szó, amelyet nem szeretnénk támogatni. Tehát fontos, hogy ezt szabályozza az irányelv. Nem cél az, hogy más aspektusokat szabályozzon, az árat, például az értékesítő és a gazda között nem vagyunk jók abban, hogy szabályozzuk az árakat, nem tudjuk, hogy mi minősül releváns költségnek. A piacgazdaságra adjunk bizonyos más szempontokat. Fontos megvizsgálni azt, hogy a forrásokat hova kell beruházni, hogyha beleavatkozunk ezekbe a mechanizmusokba, akkor ezzel a gazdasági rendszert megakasztjuk. A nagykereskedelmi árakat sem szeretné az irányelv szabályozni, illetve ez nem témája a hatástanulmánynak. Európában nem igen voltak kísérletek arra, hogy a nagykereskedelmi árakat szabályozzák, viszont itt megint csak megjelentek a nem kívánt következmények. Erre egy példa Franciaországban például Galant törvény megjelent 20 évvel ezelőtt, ezt egy jó cél vezérelte, és a cél az volt, hogy a kis sarki üzleteket megvédjék, miután megjelentek a nagy szupermarketláncok, tehát maga a cél pozitív volt, viszont bizonyos költség alá nem engedték menni az árakat, és ennek az lett a következő, a nagykereskedelmi árak felfelé mentek, tehát a nagykereskedelmi árak a szupermarketekben kért árak felmentek. És a piaci mechanizmus miután fellebeztek a törvény ellen folytatódott. Tehát a következők a fő pillérjei ennek a javaslatnak, business-to-business -business kapcsolatok, a felvevők, szupermarketek közötti, illetve kisgazdaság, kisgazdálkodók és a szupermarketek közötti kapcsolat, a kicsi és a nagy közötti kapcsolat, ahol felmerül az egyensúly felbomlása. Lehet, hogy itt van egy másik küszöb is, viszont ezt az egész Európai Unióban elismerik, és nagyon fontos itt fair módon eljárni. Ami a gyakorlatokat illeti, a hatástanulmányok bizonyos gyakorlatokra kitérnek, és ezekről kiderült az, hogy fekete listás gyakorlatok, vannak olyan gyakorlatok, amelyek lehet, hogy um, rosszak, lehet, hogy nem. És egy közös nevező az összes európai tagországban, tudván azt, hogy ezen túl szeretne lépni a, a tagországok többsége saját országának tulajdonságai miatt. Ez, ez az irányelv tervezet megengedi azt, hogy ha a tagországok szigorúbbak akarnak lenni, akkor ezt megtehessék. Thank you very much. Köszönöm szépen. Dziękujemy panu posłowi za wprowadzenie do... Köszönöm szépen, köszönöm Valéti úr. Köszönöm szépen, hogy így módon fölvezette a mai eszmecserét. De Castro úr jelentéstevő a szocialisták részéről. Ő, neki adom meg először a szót. Utána következnek az árnyék jelentéstevők. És jó lenne, hogyha velősen fogalmazza mindenki, de Castro úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is engedjék meg, hogy Valletti professzor úrnak köszönetet mondjak ezért a mai prezentációjáért egyébként. A mai nap elég fontos e, több szempontból is, hiszen egy hét múlva lesz a szavazás itt a szakbizottságon belül, és a mai ülésünkkel párhuzamosan az imkós kollégák szavaznak a véleményükről. Ennek is kíváncsian várjuk a véleményét. Valleti úr, el kell mondjam, hogy a dokumentumom, amely gyakorlatilag egy hatástanulmány elemzés, nagyon fontos volt számunkra, és ebből indultunk ki valójában a, a mi álláspontunk elkészítésekor, és nagyon sok módosítónak a hátterében is ezzel. Az Agri nem szeretné természetesen egyáltalán eh, korlátozni a az élelmiszerellátási lánc szereplőinek mozgás terét, de arra törekszünk, hogy megszüntessük a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat. Azt gondolom, hogy ez a jelentés jó kiindulási alap ehhez. Egy ipari, egy európai irányelvre van szükség, és azt gondolom, hogy nagyon jó ez eddig input, elég sok eh, felől kaptunk erre eh, vonatkozó véleményeket. A, nagyon jó volt az együttműködés itt a parlamenten belül is a árnyékelentes testtevőkkel, nem térnék ki erre részletesen. Nos, arról beszélnék viszont, hogy a C pontban, a hatás tanulmány C pontjában szó van a kutatóintézet tanulmányáról, és a tanulmány értelmében azon kritikák, amelyeket a fogyasztási árak potenciális növekedésével kapcsolatban kapunk, ugye nyilván ez kapcsolódik ahhoz, hogy melyik tagállamnak milyen jogszabályai vannak, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot megszüntetni. Ezek a kritikák mind alaptalanok. Erre, erre én erre jutottam. A professzor úr elmondta, hogy ott, ahol jogszab, tagállami jogszabályok korlátozzák a szerződéses eh, viszonyokat, nos, ezeken a helyeken nem volt fogyasztói áremelkedés, sőt, azokban az országokban, ahol vannak ilyen jogszabályok, kevésbé emelkedtek a fogyasztói árak, mint a többi helyen. Ez a, az a kérdés, hogy ez az irányelv, amit remélem még az osztrák elnökség alatt el tudjunk folyadni, reméljük, hogy az összes érintett félnek, az összes piaci szereplőnek segíteni fog, és ezáltal meg tudjuk szüntetni a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot. Megjelész asszony? Nincs itt a teremben. Azt hiszem. McIntyre asszony. Uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék a bizottságnak köszönetet mondani ezért a prezentációért. Külön köszönet illeti Paolo de Castro-t azért a munkáért, amit befektetett ebbe a jelentésbe, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló jelentésbe. Hihetetlenül nagy számú módosító érkezett, nagyon sok munkát kellett ezért elvégeznie, és szerintem az a kompromisszum, amit kialakítottunk, kiválóan mutatja azt, hogy milyen jól tud tárgyalni Paolo. Úgyhogy örülök annak, hogy meglett ez az eredmény, és tudom, hogy ez előbb-utóbb jut majd a bizottsághoz is. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tisztességtelenek, tisztességtelenek per definíció nem. Úgyhogy szerintem nem feltétlenül kell azon sokat gondolkodni, mi az, ami tisztességes, és mi az, ami tisztességtelen. Nem mondhatjuk azt, hogy bizonyos, szem, bizonyos emberek számára betiltjuk a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat, nem mindenki számára meg kellett ezt tenni, tehát ilyen szempontból nem lehet különbséget Örülök annak, hogy számos dologban sikerült megegyezni jelentéssel kapcsolatban, például, hogy a definíciót kiterjesztettük, és az összes mezőgazdasági termékre vonatkozik immár. Ugyanannyira romlékony termék, például a vágott virág, mint bármilyen más egyéb mezőgazdasági termék. Tehát mezőgazdasági termék, ez, ez az új definíció, ennek örülök. Annak is örülök, hogy a romlandó árura, és van egy új definíciónk, és ez a definíció nagyon közelesik a világgazdasági szervezet definíciójához. Én az Egyesült Királyságból érkeztem, és nagyon nagyon örülök annak, és nagyon büszke vagyok arra, hogy az Egyesült Királyságban van egy van egy olyan jogszabályunk, amely a kiskereskedelmi árukra vonatkozik, élelmiszerárukra. Hogyha a West Midland területen, amit képviselek, beszélek a gazdákkal, akkor ők mind arról számol, számolnak be, hogy ez a jogszabály nagyban megváltoztatta az életüket pozitív módon. Örülök annak, hogy az Egyesült Királyság típusú védelmet az egész Európai Unióban meg fogjuk majd tudni oldani. Örülök annak, hogy elterjed ez a vélemény. Az Egyesült Királyságban még nem tökéletes ez a jogszabály, de szerintem kiindulási pontnak nagyon jó, és ez a, az irányelv mindenképpen pozitív irányba halad. Köszönöm. Katainen asszony következik. Kiitoksia puheenjohtaja kiitos myös komi- Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a prezentációért. Mint árnyék jelentéstevő, engem egy kicsit aggaszt az, hogy kiterjesszük-e, a, e, ki kéne elterjeszteni ennek az irányelvnek a hatáját, avagy nem. Azaz, a mezőgazdasági termékek szolgáltatása beletartozik -e ide? Szükség van-e hatástanulmányra? Vagy lehet az is, hogy az összes beszállítóra kiterjesztjük a hatályt. Vajon a termelőt akkor mennyire tudjuk védeni, amikor egy multinacionális cégnek szállít be? A 43-as cikk megfelelő megérhetést garantál a gazdáknak, nyilván nem a multinacionális cégeket kell ezáltal védeni. Kérdezem, hogy ez nem ez nem sodorja veszélybe az irányelvnek a teljes célját, illetve mennyiben fogja megváltoztatni a helyzetet, amikor ez hatályba lép. He's absent. Következő árnyékrendtéstevő nincs itt. Hojbus kolléga. Dank, herzlichen Dank auch an die Kommission. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az Európai Bizottságnak is a javaslatot ezzel a témával kapcsolatosan. Nagyon fontosnak tartom, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen fellépjünk. Nagyon súlyos eltolódást látunk a hatalmi pozíciókban az élelmiszer termelés területén, de az egész agrár termelés területén is. Ezért is örülök annak, hogy ezt a fogalmat, illetve ezt a témakört kibővítettük az élelmiszer reken túl, és más agrártermékeket is bevettünk ebbe a körbe. Örülök, hogy a különböző szövetkezeteket is bevettük ebbe a témakörbe. Ezek, nem, ezek esetében nem indulhatunk ki eleve abból, hogy a mezőgazdasági termelők érdekében lépnek fel. Sokszor ezek a szövetkezetek gyakorlatilag már részvénytársasággá alakultak át, ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy ezekkel a szervezetekkel is foglalkoztunk, különösen, foglalkozunk, különösen a mezőgazdasági termelők érdekeit figyelem elő, figyelembe véve. Fontosnak tartom azt is, hogy két-három évente elvégezzünk egy elemzést, egy monitoringot, és áttekintsük, hogy elég bőre szabtuk-e az úgynevezett szürkelistát, meg kell nézni azt, hogy vannak-e újabb tisztességtelen gyakorlatok, és ha igen, akkor nyilvánvalóan nyomást kell gyakorolnia a termelőkre, illetve az ezen gyakorlatokat követőkre, a termelőkkel szemben. Ma itt a szakbizottságban egy nagyon fontos véleményről szavazunk e témakörhöz kapcsolódóan. Fontosnak tartom azt is, hogy az Európán kívüli termelőket is megvédjük. Nem elég Európán belül a megfelelő védelmet biztosítani hiszen ha például a spanyol zöldségtermesztőket megvédjük, és ezáltal adott esetben a termelés megdrágol, akár egyszerűen eltolódik az egész a földközi tengeren túlra, lehet, hogy áthelyezik a termelést például Marokkóba, ahol nem ilyen szigorúak a szabályok. A saját gazdasági, mezőgazdasági termelőink érdeke éppen ezért az, hogy Európán túl is védelmet biztosítsunk az Európába szállító termelőknek. A Lisszaboni szerződésben továbbá benne áll a szakpolitikai koherencia fogalma a fejlesztési együttműködést illetően. Szerintem itt is figyelembe kell vennünk a fejlesztéspolitikai célokat, ne habozzunk, védjük meg az Európán kívüli termelőket is. Köszönöm. Grazie Presidente, grazie al rappresentante della Commissione. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen a bizottság képviselőnek is, amikor az agro iparban beszélünk arról, hogy mik a tisztességtelen kereskedelmi praktikák, akkor szerintem nagyon fontos, hogy megfelelően tudjuk ezt definiálni. A bizottság képviselője azt mondta, hogy amikor a felek között megvan az egyetértés, akkor ez eleve nem lehet tisztességtelen gyakorlat, ez pedig tudjuk, hogy nem így van. Ez így nem ez így egész egyszerűen nem állja meg a helyét, hiszen egészen más tárgyalási pozíciója van, vagy lehet a különböző piaci szereplőknek. Az irányelv egyértelműen jó irányba halad ezzel kapcsolatban. Szerintem mindenképpen meg kell adni a lehetőséget arra, hogy harmadik személynek, tehát egy külső szereplőnek, külső szereplő előtt, mint egy feljelentsük a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot. Ez alapvető fontosságú, csak így lehet megfelelően átlátható a piac, csak így lehet igazságosabb a fogyasztók felé is. Nekünk itt az Agriban az ilyen típusú megközelítést csak támogatók lehet, és remélem, hogy a bizottság is majd ezt a dimenziót, ami hiányzott az eredeti javaslatban, előbb-utóbb ezzel a dimenzióval kiegészíti majd a javaslatát. Köszönöm. Thank you, Chair, and with apologies to... Köszönöm szépen, elnök úr, és elnézést kérek az előadónktól és az ülésen résztvevő kollégáktól. Sajnos ezzel az üléssel egy időben zajlik az AFKO ülése is, ahol a Brexitről volt szó, és ezért ott kellett lennem. Ami az előadását illeti, illetve a témát, a Cornetto ügyére utalnék vissza, ez egy egészen kézzelfogható példa. A kérdésem az, hogy miért is nem látják előnyét a mezőgazdasági termelők a meglévő szabályoknak, és hogyan javíthatnánk a szabályokon azért, hogy ez máshogy legyen. A második mondandóm a következő. Lehet, hogy tévedek, de amikor áttekintem az ön által használt diákat, akkor ön a kis termelők fogalmat használja. Mit is ért egészen pontosan kistermelő alatt? Ugyanis úgy gondolom, hogy nagyon sok képviselő és nagyon sok tagállam is szeretné a hatályt kibővíteni. A legfontosabb számunkra az, hogy megszülessen a megfelelő szabályozás, ezt már régen megígérték nekünk. Természetesen figyelembe vesszük mindenki jogi érvelését, de megfelelő érvekre van szükségünk, megalapozott érvekre, és nem vagyok biztos abban, hogy megfelelő érveket tudott felvonultatni az előadása során. Az utolsó kérdésem pedig az, hogy a piac mekkora hányadát érinti a szabályozás. Köszönöm szépen. Oazó képviselő. Merci, monsieur le président. Je voudrais tout d'abord dire un tout... Köszönöm szépen, elnök úr. Igen. Sokkal az, hogy milyen kevesen vagyunk itt jelen egy ilyen fontos témában, az agriban. Köszönöm Dekaszra úrnak a jelentéstervezetét. Szerintem azért sajnálatos, hogy nem elég megy messze, nem eléggé bátor ez a jelentéstervezet. Elbeszél, beszélgetünk arról az előbb, hogy mennyire fontos az, hogy megfékezzük a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat. Függetlenül attól, hogy itt kis vagy nagy gazdákról van szó, mindenkire vonatkoznia kell ennek az irányelvnek, hiszen mindenkinek a jogait védeni kell. Nos, a tiltott és a legális kereskedelmi gyakorlatokat meg kell különböztetni. Jó lenne, hogyha az jó lenne az, hogyha tényleg szankcionálnánk azokat a kereskedelmi gyakorlatokat, amik illegálisak, és mégis gyakorolják őket. És azt gondolom, hogy a nagyvállalatok megfelelően el vannak látva, fel vannak ruházva ahhoz, hogy megvédjék magukat, és tudják bizonyítani, hogy mennyiben tisztességes, vagy tisztességtelen, amit tesznek. Gazdasági szankciókról is beszélnünk kell, ott van például az orosz helyzet, Ukrajnát vagy Tunéziát is meg kell említeni. Most ezeken a területeken is védeni kell a gazdákat. Jó lenne, hogyha felvennék a harcot a e, nehezen elviselhető, nehéz kereskedelmi versennyel szemben is. Köszönöm szépen, Desz kollégő. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az Európai Bizottságnak az előadást. Brüsszelben általában a diplomácia nyelvén szoktunk beszélni, de a vezető közgazdász előadását követően nem igazán tarthatom magam ehhez a szokáshoz. Az ön előadása fényévekre volt a naponta tapasztalt gyakorlatról. Ön kisgazdákról beszélt, néz asszony is ö, említette ezt a problémát, hát mondja meg nekünk, mit értenek kis termelő alatt, vagy kisgazda alatt. 5 hektár, 10 hektár, 20 hektár? Mert ugyan, mert egyáltalán nem mindegy, hogy mekkora területről beszélünk, és milyen fogalmakat használunk. Fontos, hogy megszüntessük az eddigi tisztességtelen gyakorlatokat, például az engedmények rendszerét, amely teljesen átláthatatlan, már mindenütt másod átláthatóságot követelünk. Fontos, hogy a különböző listázási díjakat megszüntessük, és így tovább sorolhatnám. Még 2004 óta a parlamentben képviselő vagyok, és támogatom a piacgazdaságot, de néha be kell avatkozni a piacgazdaságba. 2005-ben elkezdtünk keményen beavatkozni a barangolási díjak kapcsán például. Az akkori versenypolitikai főgazgatóságnak nagyon súlyos agályai voltak, de ha még ha nem avatkoztunk volna be, akkor a nagy cégek még ma is barangolási díjakat kaszíroznának. Jóval többre van szükség, mint amit ön ma itt előadott, mert az ön által előadottakkal nem lehet megoldani az ellátási láncban megmutatkozó egyensúlytalanságokat a nagy kereskedelmi láncok és a termelők között. Németországban egyébként a nagy kereskedelmi láncok önkényesen szabályokat hoznak létre. Például van egy német tejüzem, amely azt mondja, hogy nem vásárol fel többé olyan tejet, amelyet olyan termelők kínálnak, akik réz termékeket használnak. Gyakorlatilag a kereskedelmi láncok saját szabályrendszert hoznak létre a, a jogalkotótól függetlenül, ezt nem engedhetjük meg, és az ön által elmondottakkal pedig egyetlen egy mezőgazdasági tematikájú problémát sem tudunk megoldani. Köszönöm, Ágnyú képviselő. Köszönöm, elnök úr. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokhoz kapcsolódó szabályozásról beszélünk, Valetti úr, nem tudom, hogy doktor vagy professzor Valetti, az imént vázolta, hogy mennyire bonyolult ez az egész ügy, és nagyon helyesen elmondta azt is, hogy vannak olyan ö, gyártók, akik, ö, illetve termelők, akik szeretnének egy újfajta szabályozást látni. A lobbisták ö, nagyon gyakran megkerestek engem, mind a kereskedők, mind a termelők részéről. A kereskedelmi láncok úgy érzik, hogy igazságtalanul bánnak velük. Más részről a feldolgozók azt mondják, hogyha megpróbálnak magasabb árat kapni a termékeikért, akkor a kereskedelmi láncok egyszerűen leveszik a polcukról az általuk árult terményeket, mert tudják, hogy úgy sem tudnak máshová menni. Tehát mindenki megkeresett engem a saját nézeteivel, megpróbált nálam lobbizni. A bizottság itt a szakbizottságon belül arról biztosított engem, hogy ez a szabályozás nem érinti majd az Egyesült Királyság beli ö, szabályozást közvetlenül, miközben az egyik lobbista arról tájékoztatott, hogy ha a szabályozás átmegy, akkor kettőről ötvenre kell növelni az Egyesült Királyságban illetékes hatóság munkatársainak számát, mert folyamatosan foglalkozni kell majd az EU-s szabályoknak való megfelelőség kérdésével. Végül nem vagyok biztos abban, hogy ez felmerült-e már, de szerintem az egyik legnagyobb probléma az egyensúlytalan szerződések problémája, ahol a kereskedő egyszerűen felmondhatja a szerződést, miközben a beszállító egy évvel előtte szó, ö, szólni kénytelen, hogyha a szerződést fel szeretné bontani. professzor. Ropé képviselő, köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr, tisztelt professzor úr, kedves kollégák. Úgy gondolom, erre a szövegre szükség van. Itt az ideje, hogy cselekedjünk ezen a téren. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról beszélünk. Ezek a gyakorlatok Ezen gyakorlatok tárgyában bizonyos tanácsadók még tanácsot is nyújtanak másoknak, hogy hogyan kezeljék ezeket a kereskedelmi gyakorlatokat. Nyilvánvaló, tehát, hogy egy szabályozásra van szükség, amely végre rendet teremt az ellátási láncban. Meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy ne csak a nagy szereplők tudjanak tenni valamit a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A termelők sokszor nagyon rossz tárgyalási pozícióban vannak, gyakran úgy érzik, hogy sarokba szorítják őket. Vegyük példának a tejtermelőket, vagy a hústermelőket. Hogyha Európában nem teszünk semmit ezen tisztességtelen gyakorlatok ellen, könnyen előfordulhat, hogy elfogynak a vajkészletek és a kolbászkészletek. Közvetlen támogatási rendszereink vannak, és úgy látom, hogy szabályoznunk kell a piacot hogyha ezt a rendszert fel akarjuk, fenn akarjuk tartani. Ha nem szabályozzuk az árakat, ugye szabad piacról beszélünk, akkor azért valamilyen más szabályozási módszert kell találnunk, meg kell teremtenünk a lehetőségét annak, hogy a termelők meg tudjanak élni a munkájukból. Egyfajta minimum árazást kellene bevezetnünk. Még egy dolog. Jó lenne, ha elmondaná nekünk, hogy az egységes piacon belül miért vannak ekkora különbségek. 28 tagállamunk van, egy egységes piacunk, de ha azt látjuk, hogy helyenként a tejárak három-négyszeresét teszik ki más tagállamok, a más tagállamokban tapasztalható áraknak, felmerül a kérdés, hogy ez miért van így. Úgy gondolom, hogy ezt a szöveget a lehető leghatározottabbá, legerősebbé kell tennünk annak érdekében, hogy valós hatása legyen. Dorfman képviselő. Ja, professzor Professor, így. Köszönöm szépen, amikor hallottam az előadását, professzor úr, illetve amit ön a hatály kibővítéséről um, mondott, um, hát akkor um, ennyi fogalmazó, úgymond igen, meglepődtem, mást is mondhatnék menjen ön be egy szupermárkba, és nézze meg azt, hogy hány olyan terméket talál ebben a szupermarketben, amelyet a gazda közvetlenül a döleznek szállít. És én fogadok önnel abban, hogy egy százaléka semmilyen a termékeknek. Lehet, hogy valamilyen speciális üzletben uh, ilyet talál, de nem ott van a probléma. De lesz a Carrefour és a többiek nem a két-három hektáron gazdálkodó gazdáktól vásárolnak. Éppen ezért, hogyha a hatályt nem bővítjük ki, akkor úgymond elfelejthetjük az egészet. De mondok egy másik példát. Én egy olyan régióból érkezem, ahol az európaiak 10%-át állítják elő, termelik, több millió tonna ez, és ezt 6000 eh, kisgazda termeszti viszont kettő felvásárlói szervezet vásárolja fel ezeket, és te ezek természetesen nagy szereplők. önne egyetértek teljes mértékben abban, hogy nem bizonyos szereplőket kell megvédni, de hogyha nem támogatjuk a, a, a gazdák szövetségeit, szervezeteit, akkor az egészet elfelejthetjük. Hiszen uh, Mit csináljon egy szupermarket? Több ezer gazdánál nézzen körül, hogy honnét vásárolhat almát, um, sajátát vásároljon. Kérem, uh, hogy vegyen bennünket komolyan, mert az előadása alapján úgy tűnik, hogy uh, úgymond bolondnak néz bennünket. Dante. Merci, Monsieur le Président. Dante úr, köszönöm szépen, elnök úr, én ott folytatom, ahol Dorfman kolléga abba hagyta a mondandóját. A sajtó alapján ön úgy gondolja el, hogy a feldolgozó ipar szereplői ebben hogy jelennek meg. Ha logikát követjük, akkor ez a benyomásunk, hogy ez nem igaz az élelmiszerekre, a mezőgazdaság élelmiszerekre, el tudná magyarázni azt, hogy mindez miért van így? Vannak olyan országok, amelyek már elfogadtak törvényeket, amelyek az összes gyakorlatra vonatkoznak. Hogyha a közvetítőket nem védi meg, akkor az első sorban ülő termelő áldozattá válik azon nyomás miatt, amelyet a teljes lánc ró rá. A bizottság közös kutatóközpontja bemutatta azt az elemzéseiben, hogy azok a törvények megvédik az összes beszállított, és ezeknek semmilyen hatása nincsen a fogyasztói árak csökkenésére. Ön miért gondolja azt, hogy mezőgazdasági termékek kivételt képeznének? Megginesz asszony és de úr javaslatai úgy gondolom, hogy kiegyensúlyozottak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Aguilera asszony vendégei is itt vannak a teremben, andalúziai gazdák. Őket is szeretettel köszöntöm. És Köszönöm, hogy idejöttek, és érdeklődnek a témáink iránt. Most Flanagan úr parancsoljon. Üdvözölni szeretném. Én is a vendégeket, négy hónapot élhettem én is ott, örülhetnek, szerencsések, hogy ott élnek. Az egyik mondósítóval kapcsolatban van egy kérdésem, hogy mi a logika minden mögött, ami a 20%-os gazdasági függőséget illeti, a significant dependence-re, jelentős függőségre szeretnék ezt javas, javítani. Tehát ami szignifikáns egy személy számára, az insignifikáns egy másik személy számára, nem esetleg felvizezni ez, ez a javaslatot. És miért irányelv? Miért nem mondjuk rendelet? Miért választották az irányelvet? Ez 20 pár dokumentów przyjętych w tym zakresie przez Tudom, hogy több mint 20 dokumentumot fogadtak el a különböző országok, úgyhogy nagyon fontos a kontextus. Hajszling úr. Ez wichtig, dass wir... Én fontosnak tartom, és a kollégák már elmondták azt, hogy nagyon fontos hatályt kibővíteni, nem európai kereskedelmi partnerekre is, viszont meg kell vizsgálnunk azt is, hogy kinek szeretnénk segíteni ezzel a törvénytervezettel. Éppen ezért a kicsikről, nagyokról szóló vitát megalapozottnak tartom. Azt gondolom, hogy a bizottságot félreértették egy ponton. Egy kis uh, szövetkezet nincs jobb helyzetben. Én számom, számomra ez nem derült ki a szövegben, de értem a bizottság érvelését is, hogy azt mondják, nehessen felhasználni a szabályozást arra, hogy valaki mond a kiskereskedők ellen pereljen. Valahol meg kell húzni a, a határokat, És nagy a különbség eh, a multicégek és a kis termelőszövetkezetek között. Éppen ezért nagyon fontos a definíciót tisztázni. és mi támogatni szeretnénk a termelőket. És azt gondolom, hogy ez nem egyértelmű a szövegben sem, hogy ki az, akit támogatni szeretnénk. Egy dolgot még el szeretnék mondani. Kezdeményezést, amit Albert Dess is említett, nagyon veszélyesnek tartok, hogyha kereskedelmnek azt szeretnénk előni, hogy ők ne fogadjanak el saját szabályozásokat. Kiesett a mikrofon. amikor azt mondta a kereskedelem, hogy nem vásárol fel géntechnológiával származó termékeket, akkor azt gondolom a politika úgymond csak követni tudta őket. Én a vállalkozásoknak nem tilthatom meg azt, hogy saját beszerzési kritériumokat alakítsanak ki. Hát hogyan működhetne mindez? Ez igen protekcionista lenne, tehát ez nem képzelhető el, hogy nekik mi bármit is előírjunk. hogyha bizonyos vállalkozások előtérbe szeretnének kerülni, akkor mondhatják azt, hogy a regionális termelőnél válasz, vásárolnak, és nem nagy termelőktől. Tehát, hogyha ez keresztül megy így, akkor öngólt rúgunk. Köszönöm. Annyi Poszó Aguilera. Aguilera aztán következik parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, hogy kértem, de a halászati bizottságban szavazás volt. És sajnálom, hogy nem hallhattam, amit a bizottság képviselője elmondott. És sajnos Paolo beszédéről is lemaradtam. A bizottság képviselője a verseny képességi főigazgatóságtól érkezett, a mezőgazdaság, az európai mezőgazdaság szempontjából ez egy rendkívül fontos irányelv, és szeretném, hogy egy olyan jog szabályunk lenne, amit meg tudunk itt beszélni. És azt gondolom, hogy jó irányba halad ez az irányelv tervezet, de kollégának, Paolo de Castro-nak is mindenképpen igaza van. Nagyon fontos az, hogy, hogy mi lesz a hatája ennek a ennek az irányelvnek, hogy ezt a kollégák elmondták, védenünk kell. Védenünk kell mindazokat, akik elszenvedik a tisztességtele elnézést, itt gondolom a mobilommal. Tehát mindenkit meg kell védelni, aki aki ki van téve a tisztességtelen kereskedelmi praktikáknak, és nagyon fontos az, hogy védjük a gazdákat sok szempontból fontosabb a gazdák védelme, mint magának a kapnak a léte. Hogyha nem tudjuk kiavítani azokat a tisztességtelen praktikákat, gyakorlatokat, amelyek alapján túl keveset kapnak a gazdák a termékeinket, akkor az egész lánc ez megszenvedi. Spanyolországban és más tagállamokban megfigyelhető az, hogy a kormány egyáltalán nem avatkozik bele az árpolitikába. Nos, még egy dologról mindenképpen beszélni kell, a veszteséges eladásról. Itt vannak jogi nehézségeink, de ez egy komoly gondot jelent a mezőgazdák számára is, és véleményem szerint ez is, oda, ez is a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokhoz tartozik. Ezzel kapcsolatban van egy módosító, szerintem meg kell azt meg kell azt jobban beszélnünk, hogy pontosan mit is jelent a veszteséges eladás. Nekem is jobban tetszett volna, hogyha nem irányelv formáját ölti ez a jogszabálytervezet, hanem rendelet, de mindenképpen meg kell még beszélnünk azt, hogy mi lesz a hatály pontosan. Úgy fejezem be, ahogy ezt elkezdem, minden tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat rossz, függetlenül attól, hogy a lánc melyik pontján keletkezik el, de sajnos mindig ugyanott megfigyelhető. A mezőgazdák bevételét csökkenti ez le, és ez egyáltalán nem tesz jót a fogyasztóknak sem, és ez nyilvánvaló a bármelyik, bármelyik boltba vagy szupermarketben megy el az ember. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van itt, van itt még valaki a képviselők közül, aki szeretne hozzászólni? Látom nem. Akkor Valetti úr felé fordulok ismételtem. Parancsoljon. Kérem válaszoljon a feltett kérdésekre, és utána De Castro úr következik. Uh, this is a very important topic. It shows in the kind of passion you put in your responses. Tisztelt képviselők, látom, hogy mennyire szenvedélyes hívei ennek a témának. Yeah, it shows that this discussion is, is about real issues, is about... Ez a vita azért korbácsol ekkora ö, szenvedélyeket valószínűleg, mert igazi kézzelfogható kérdésekről van szó, amelyek közvetlenül érintik az európai polgárokat. Megoldást kell találnunk ezekre a problémákra, olyan megoldásokat, amelyek átültethetők a különböző tagállamokban, amelyek működőképesek. Nyilvánvalóan nehéz az egyes tagállami problémákat számára egy közös EU szintű megoldást találni. Egyszerűen azt mondjuk, hogy a jelenlegi szabályozás nem, annak átültetése talán nem indokolja, hogy EU-s szinten bővebb szabályozást hozzunk létre, a tagállamoknak maguknak is igen nagy mozgásterük van. Hogyha valaki azt gondolja, hogy a saját hazájában különleges problémák léptek fel, például a termelők és a kereskedők közötti tárgyalások során, akkor mindenképpen lehet szigorúbb az adott tagállam. Nem lehet kevésbé szigorú, mint ahogyan azt a szabályok előírják, de lehet szigorúbb. Ezt nagyon fontos szem előtt tartani. Nem arról van szó, hogy mi a magunk részéről kivonulnánk valamilyen szabályozás mögül, inkább arról van szó, hogy megpróbáljuk megtalálni a legkisebb közös nevezőt. Nem létezik átlagos Európai Uniós tagállam, egyszerűen megpróbálunk egyensúlyt teremteni a különböző tagállami tapasztalatok és a realitások között. Ennyit szerettem volna bevezetőképpen elmondani. Egy másik dolog, ami kiviláglott a felszólalásokból az, hogy bizonyos szabályozásokat szeretné, bizonyos szabályozásokat szeretnének látni a nagy felvásárlók, nagy kereskedők közötti viszonyokra vonatkoztatni. Itt nagyon oda kell figyelnünk. Nem ellenzem elviekben azt, amit elmondtak, de a gyakorlatban nagyon sokféle módon meg lehet kerülni a szabályokat, és lehet sok nem kívánatos hatás is. Például Csehországban a Coca-Cola nyilvánvalóan nagy cégről van szó, mégis a, a termelők kezében van, éppen azért, hogy elkerüljék azt a helyzetet, hogy a nagy felvásárlók nagyon nagy hatalomra tesznek szert, hiszen nem akarjuk megengedni, hogy egy ilyen nagy cég hatalmas előnyt szerezzen a többiekkel szemben. Visszatérnék néhány konkrét kérdésre most. Vannak köztük olyanok, amelyeket meg tudok válaszolni, vannak olyanok, amelyeket nem. Hogy milyen fajta szabályozásról len, legyen szó, irányelvről vagy rendeletről, most Flanagan úr, én nem vagyok jogász, ezért ezt nem tudom megválaszolni. A, volt egy másik fontos kérdés, hogy a szabályozás térjen -e ki Marokkóra is. Hojbuch asszony és Hojzling úr tértek ki erre a kérdésre. Nyilvánvalóan jó lenne, ha a szabályozás túlmutatna Európán. Én is azt gondolom, hogy a marokkói termelők nagyon fontosak a mi számunkra is, de megint csak jogi kérdésről van szó elsősorban, amelyről én nem tudok beszélni, hiszen én vezető közgazdásza vagyok az Európai Bizottságnak, nem pedig jogásza. Amit Paulo de Castro mondott, nos, azt hiszem, hogy az elemzésünkben nem mondjuk azt, hogy a UTP-k maguk határozhatják meg a kereskedelmi árakat, inkább azt mondjuk az elemzésben, hogy szeretnénk látni, milyen jótékony hatást gyakorolnak a UTP-k a termelőkre. Az egésznek a kiinduló pontja jogi szempontból is az volt, hogy biztosítsuk, hogy a termelők előnyét látják az új szabályozásnak. Több kérdés vonatkozott a vertikális láncra és így tovább, de végeredményben a fő cél persze az, hogy a termelők számára valamilyen előnyös pozíciót biztosítsunk. Nyilván a legkézzelfoghatóbb kapcsolat a termelés a kereskedő közötti kapcsolat. Vannak más egyéb rendszerek, kapcsolatok is ebben a kapcsolatrendszerben, de ez a legnyilvánvalóbb, és itt kell elsősorban javulást elérnünk McIntyre asszony, ami a tisztességtelen fogalmát illeti. Ahogyan a bevezetőmben is elmondtam, hogy a tisztességtelen szó olyan szó, amelyet sokat forgatunk a bizottságban, az én biztosom is sokat forgatja, én magam is, de nagyon óvatosnak kell lennünk, mert lehet, hogy az, amit számomra nem fair, az más szemében fair. Nyilvánvalóan elsősorban a probléma mögötti gazdasági érdekeket kell látni a vita során. A nagy szereplők, akik valószínűleg a nagy felvásárlók, nagyon nagy, nagyon erős gazdasági pozícióban vannak, könnyen felbérelhetnek közgazdászokat, akik kevéssé veszik szembe az etikus megfontolásokat, és egészen máshogy értelmezik azt, hogy mi az, ami fair, és mi az, ami nem. A gyakorlati megközelítés ebből a szempontból tehát nagyon fontos. Mindig bele kell gondolni, mik az alternatívák. Bele kell gondolni abba, hogy az alternatívák kikényszeríthetők-e, könnyen végrehajthatók-e a tagállamok szempontjából, kevés ráfordítással, és így tovább. Flanagan úr beszélt például a gazdasági függőségről. Igen, a gazdasági függőség egy olyan téma, amelyről közgazdászként beszélhetünk, de a bizottságban végzett napi munkám során évente kb. 20 nagy összeolvadás, cégösszeolvadással kell foglalkoznom, és ez rengeteg munka. Aztán, hogyha hozzám jönnek a, az érintett felek, és azt mondják, hogy nem, hát globális piacot, globális vált a piac, és gondolunk el a nagy szereplőkre, mint Kína, és így tovább, Látni kell, hogy nagyon nagy erőforrásokat emészt fel mindez, hogyha minden egyes tagállam esetében eseti alapon kellene meghatározni azt, hogy mi a gazdasági függőség fogalma vagy szintje, akkor az hatalmas erőforrásokat temészteni fel. Hogyha jól tudom, Németországnak van egyfajta megoldási kísérletet, Ciprusnak úgy szintén, de a végrehajtás szinte a nulla felé konvergál, éppen azért, mert nagyon nehéz ennek a gyakorlati megvalósítása. Németországban is nagyon alacsony ezen esetek száma, azon esetek száma, ahol erre hivatkoztak, Ciprusban nulla, nulla, kereken nulla. Aztán, ami a KKV-kat életi, a KKV-k fogalma világosan körülhatárolt, egy 250 munkavállalóig terjedő mérettel dolgozunk, illetve egy ilyen fogalom meghatározással, ez egy egységes meghatározás Európában, hogyha valaki azt mondja, hogy jó, hát mi 500-on felül ként definiáljuk a munkavállalók számát, az nem fog működni, de mindig lehet szigorúbb kritériumokat meghatározni. McIntyre asszony és Egnyú úr is kitértek bizonyos új fejleményekre, de Egnyú úr azt is elmondta, hogy ismét csak számolnunk kell a megfelelő forrásokkal, szaktudással, és így tovább. Ezekre mind-mind szükség van. Összességében elmondhatom, hogy üdvözöljük a tagállamok közötti együttműködés megerősítését, a tagállamok megoszthatják egymással tapasztalataikat, mi nem akarunk kikényszeríteni semmilyen, nem akarjuk kikényszeríteni semmilyen szabály betartását. Nyilvánvalóan az Európai Unióban a versenyfeltételek betartatásának őrei vagyunk régóta, de ami a UTP-ket életé, önöknek sokkal szélesebb körű tapasztalataik vannak ezen a téren. Visszatérnék talán még egyszer arra, amit az, asszony mondott a Cornetto példára vonatkozólag. Hogyha az Unilever tárgyal a Cornetto vagy bármely más jégkrém áráról, a Carrefourral, hát rendben van, az jár jól, akinek jobb tárgyalási készségei vannak. Ha valaki azt mondja nagy kereskedelmi szinten, ennyinek is annyinak kell lennie a, az árnak, a nagykereskedelmi árnak, de közben az Unilever fölözi le ennek az egésznek a hasznát, miközben például a tejtermelők nem látnak ebből semmit de aztán, hogyha a Carrefour vagy bármely más nagy belga szupermarketlánc közvetlenül a termelőtől vásárolja meg a tejet, közvetítő nélkül, akkor már vonatkozik rá a szabályozásunk. De hogyha az Unilever megpróbálja azt mondani, hogy Az Osán most hirtelen nagyon változtatotta a felvásárlás, felvásárl, vagy a nagykereskedelmi szabályozásán, és ezért engem most kár ér, nos akkor is szükség lenne egyfajta szabályozásra, vagy szabályozási javaslatra. Dess és Dorfman uraktól is hallottam néhány megjegyzést. Mikrofon nélküli közbeszólás. Igen, igen, Olaszország. Mindannyian európaiak vagyunk. Önök azzal vádolnak engem, hogy nem vagyok tisztában a valósággal. Igen, nyilvánvalóan az akadémikusok elefántcsont tornyában töltöm a mindennapjaimat, de hát pontosan ezt mondtam az imént. Önök sokkal jobban ismerik a valóságot, önök közvetlen kapcsolatban állnak a termelőkkel, a választópolgárokkal, és hogyha az önök által tapasztaltak teljesen más, milyen, máshogyan néznek ki, mint ami a mi javaslatunkban áll, akkor arra kérem önöket, hogy önök készítsenek javaslatot, hiszen a valóságra, a valós körülményekre kell alapozni a szabályozást. Az elnök emlékeztet arra, hogy egyre fogy az időm, úgyhogy itt be is fejezem. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Most pedig Dekászra úr következik. Azt gondolom, hogy ő is tud majd reagálni a különböző észrevételekre. Köszönöm szépen, akkor térjünk rá a lényegre, elnök úr. Nagyon érdekes dolgokat hallottunk, egyrészt a kollégáktól, másrészt pedig a verseny versenyképessége igazgatóság fő közgazdászától, az IMCO egyébként az imént szavazott, és nagy többséggel megszavazták azt a kompromisszumos módosítót, amely kiterjesztette a határt. 678 módosító érkezett az irányelv javaslathoz, amelynek témája a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok megtiltása. Köszönet még egyszer az összes árnyékjelentéstevőnek, az összes szakértőnek, aki segítette a munkát. 42 kompromisszumos módosító érkezett. 12 ebből a cikkekről szól, cikkekre vonatkozik, 30 pedig a preambuló bekezdésekre. Nos, az összes frakció egyetért a kompromisszumos módosítókkal. Egyetlen megkülönböztetendő vélemény van Katainen kolléga az Aldétől. Ő néhány módosítót, kompromisszumos módosítót nem tud elfogadni, de összességében általánosságban elmondható, hogy nagy a támogatottság a kompromisszumos módosítóknak. Még egyszer hangsúlyoznám azt, hangsúlyoznám azt, hogy nagyon fontos az, hogy a parlamenti ciklus vége előtt elfogadjuk ezt az irányelv tervezetet, elég komoly a lobbizás ezzel kapcsolatban. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy elvesztegessük ezt a lehetőséget. A szavazás után az október 22-i plenáris hétre kerül ez a plenáris elé Strasbourgban, és utána rögtön következik a három oldal egyeztetés. A cél az lenne, hogy a tanácssal, illetve a bizottsággal még karácsony előtt megegyezünk. Néhány dolgot hadd mondjak el, tényleg nem sokat, mert különben soha nem lesz vége. A kompromisszumos módosítások között szerepel egy olyan téma is, amely a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok listáját fogalmazza meg, tehát a, há- a hármas, ez a hármas cikk, a három cikkhez csupán, tehát kizárólag ehhez a listához, ehhez a cikkhez több mint 200 módosító érkezett. A bizottsággal együttműködve megpróbáltuk a lehető legvilágosabb definíciót megadni, hogy aztán a tagállamok konkretizálják, hogy milyen jogszabályokat szeretnének létrehozni és ezt közösen, erről közösen döntöttünk így, de a négy úgynevezett fehér tisztességtelen gyakorlat mellé felvettünk még négy szürke tisztességtelen gyakorlatot is. Az, az írásos az írásos szerződések kérdését, ez a fekete lista, ezt is felvettük ide. Az írásos szerződések, hogyha ezt az ellátó kéri, akkor a vásárló nem tagadhatja ezt meg. De lehet, le, lehet szó természetesen nem írott szerződésről is, viszont, hogyha a beszállító ezt kéri, akkor a, a, a fölvásárló nem tagadhatja ezt meg. Az érzékeny információ kiadásának veszélye a fölvásárló részéről. Ez is ide tartozik. Tudjuk, hogy a private label kapcsolatban elég komoly vitákat folytatunk meg. Ma, már lehet, hogy erre máshol is kéne utalni majd az anyagban. Néhány felvásárló egyszerre rivális és felvásárló, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy az, hogy az érzékeny információ felhasználását jól szabályozzuk. Az első blokk, a fehér, vagy nevezhetjük ezt fekete, fekete blokkba tartozik ez is, a második blokkba tartozik, a szürke csoportba tartozik, az áron aluli értékesítés nehéz téma, nem egyszerű, de az Európai Parlament véleménye az, hogy a listára ez is fölkerül, tehát az áron aluli értékesítés is. Egyébként a spanyol jogszabályról már kimondta a véleményét az Európai Bizottság, mindenképpen valamilyen módon figyelembe kellett ezt venni a jogszabály kialkotása, megalkotásakor, illetve a kompromisszumok kialakításakor nagyon sok módosító érkezett ebben a témában. Október 1-én indul a játszma, és október 1 és a plenáris szavazás között nagyon komoly nyomás helyezkedik majd ránk az összes kollégára. Remélem, hogy sikerült az, sikerül majd azt elérni, hogy az Európai Parlament álláspontja erőteljes legyen és egységes. Ez lenne a legelőnyösebb. Remélem, hogy a munkánk az omnibus rendelettel együtt lehetővé teszi azt, hogy az európai gazdák az európai piacon, illetve a globális piacon erőteljesebben lehessenek jelen. Remélem, csapatjáték itt is érvényes lesz majd. Ennyit szeretem volna mondani, de ha a kollégák részletekre rákérdeznének, akkor természetesen válaszolok arra szívesen. Köszönöm. Köszönöm szépen. De Castro kolléga munkája, amiről beszámolt, összefoglalja a mostani mandátumunk legfőbb tevékenységét, feladatait, és azt gondolom, hogy ezt a dokumentumot még a jogalkotási időszak előtt le tudjuk majd zárni, ezt a gazdák tőlük el is várják. Ez egy nagyon fontos eszköz, tudjuk, hogy ez jelentős kompromisszum, viszont azt is tudjuk, hogy csak kompromisszumokkal lehet előrébb lépni. Az IMCO szakbizottság és meg Guinness asszony, ő szárnyék jelentéstevő, ő is intenzíven foglalkozott a témával. De Castro úrnak köszönetet szeretnék mondani, és a professzor úrnak is. Most menjek, és Guinness asszony veszi át az elnökletet. De Castro úr, akkor hogyan dolgozunk tovább? Ha visszautalhatok néhány megjegyzésre, amelyet a DG Comtól hallhattunk a jogalkotási anyaggal kapcsolatban, gazdasági érdekek, nagyon intenzív túlfűtött vita zajlott. Ez azt jelenti, hogy valamiféle tartunk, és nagyon intenzíven követik azok, akik nem akarják azt, hogy mi sikeresek legyünk, és célhoz érünk ebben a munkában. Jó lenne, hogyha a bizottság ezt a fenntartható élelmiszerellátás szempontjából vizsgálna ezt tovább, és megpróbálna egy tisztességesebb egyensúlyt eh, teremteni. De castro köszönetet szeretnék mondani a munkájáért. Nagyon sok kompromisszum érkezett, annak olyan részletek, amelyeket eh, még meg kell oldanunk, de én úgy érzem, hogy olyan irányba tartunk, amelyhez minden, mindenkit csatlakozni tud, ami a szavazást illeti, amit aggódtam, de tudom, hogy ezt az időtervet eh, muszáj, hogy tartsuk azért, hogy a munka lezárulhasson. minél intenzívebb a lobby, annál intenzívebben kell nekünk is a munkát folytatni ezen az úton, hiszen ez a terület igen homályos, zavaros. És remélhetőleg a mi munkák hozzájárulhat ahhoz, hogy ez eh, világosabbá váljon. Köszönöm. Grazie, Máriad. Eh, Köszönöm, Méred. Katainen kolléga. Utána pedig az igazgató úrnak szeretném majd megadni a szót. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää myös. Köszönöm szépen. Én is köszönetet szeretnék mondani de Castro úrnak és a többi árnyékjelentéstevőnek nagyon konstruktív munkamódszerért. Ez egy nagyon fontos irányelv, Az előkészítési időszak is nagyon a jelentős. Az olasz kabin nem működik, a négyes kabinból nem halljuk a hangot. Most már jó. Oké. Okay. Niin tätä direktiiviä on tietysti valmisteltu todella pitkään ja myöskin sen positiivisia vaikutuksia. Természetesen hosszú ideje készítjük elő ezt az irányelvet, és pozitív hatásai Eh, amelyek eh, majd mm, remélhetőleg eh, megvalósulnak. Erre is régóta várunk. Nagyon fontos megoldani ezt a fontos kérdést, hogy mi is a pozíciója a gazdáknak az élelmiszerláncban. A gyakorlatok a különböző tagországokban, különböző kultúrákban nagyon különböznek egymástól, és nagyon fontos az, hogy az irányelv ne limitálja a jogalkotási munkát a tagországokban, másrészt azonban Fontos, hogy ez megfelelő támogatást jelentsen olyan területeken, ahol igen nehéz a helyzet. El kell gondolkodnunk arról, hogy hogyan tudjuk legjobban megvédeni a leggyengebb láncszemet, leggyengébb láncszemet, amikor ezek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok megjelennek, És fontos, hogy a tagországok el tudják kerülni az OTP-ket, minden szinten, az irányelvre támaszkodva fontos, hogy a termelőknek joguk legyen egy írásbeli szerződéshez, és elégedett vagyok, hogy ezek a javaslatok megjelennek a kompromisszumos szövegben, remélhetőleg mindez felgyorsítja majd a trialógus tárgyalásait. Bene, grazie. E adesso... Jó, remek, köszönöm. Mögöl igazgató úr következik. Kérem, hogy zárja le ezt a napi rendi pontot. Parancsoljon, igazgató úr. Very much. I'm not going to prolong the, discussion. Köszönöm. Nem szeretném elnyújtani a vitát, csak néhány felvetésre reagálnék, amelyeket Valetti professzor eh, nyitva hagyott, nyilván jó okok miatt, hiszen ezek a döntéshozatali folyamathoz kapcsolódnak. Miért irányelv és nem rendelet? Itt olyan dolgokkal foglalkozunk, amelyek a polgárjogot érintik a tagországokban. És egy olyan helyzettel van dolgunk, amely 20 tagországban már lefedett. A nemzeti jogalkotás 20 tagországban ezt lefedi, és egy ilyen helyzetben nem jó rendelettel előállni, amely közvetlenül beavatkozna a tagországi jogi helyzetekben és felülírná a nemzeti szabályozást, oly módon, amely nem, lehet, nem volna megvalósítható. Tehát fontos a szabályokat meghozni EU szinten, de amikor a tagországok lehetőségük van arra, hogy harmonikus, har, harmonikus módon beépítsék ezt saját jogalkotásokba, akkor fontos, hogy ez ne átfedésekkel történjen. Tehát ez a válasz arra, hogy miért irányelv és nem rendelet. A jogalap a 40-es cikkely, amelyet a szerződés 39-es cikkel együtt kell olvasni, ez a kap közös céljait rögzíti. A cél az, hogy támogassuk a gazdák bevételét. Minél távolabb kerülünk a bevételi helyzettől, a gazdag bevételi helyzetétől, ami a szöveg hatáját illeti, az Unilever Carrefour ellen lehetne mondjuk egy extrém helyzet, tehát minél távolabb kerülünk ettől, annál ne, nehezebb mindezt visszavezetni a gazdák bevételi helyzetéhez. Éppen ezért itt van egy kockázat a jogalapot, életen. minél messzebb kerülünk ennél, annál nagyobb a kockázat annak, hogy a jogalap nem tudja lefedni azt, ami a célunk. Éppen ezért én azt gondolom, hogy, hogy a bizottsági javaslata tulajdonképpen egyensúlyra törekszik, és fontos, hogy a bíróság előtt is meg lehessen ezt védeni, amennyiben erre valaha szükség lenne. Harmadik pont, Javaslatot tettünk egy irányelvre a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról a beszállítók és a felvásárlók között. Ez nem tisztesíteni kereskedelmi gyakorlat ebből a szemszögből, hanem egy olyan gyakorlat, amelyet a nagykereskedők az ügyfeleikkel szemben használnak, tehát vagy upstream, vagy inkább downstream módon, tehát ez ide nem illeszkedik. És egy másik kontextusban kell kezelni. Roppé úr vetett fel a negyedik kérdést, hogy miért mások az árszintek, például a tej esetében a különböző régiókban, a különböző tagországokban. Ennek egyik fő oka az az, hogy különbség van a deficites és a többlettel rendelkező területek között. A deficites területeken magasak az árak, a többlettel rendelkezőknél pedig alacsonyan. Ezek a területek, ahol deficit van, messze vannak a főtermelési területtől, és éppen ezért csekély a kapcsolódás a töbletet termelő területekkel. Így működik a verseny is, a logisztikától, a szektor szervezésétől ennek mind hatása van az árhelyzetre, de teljesen normális az, hogy egy liter tej ára nem ugyanaz az összes tagországban és az összes régióban. Azt gondolom, ez, az, ez egy teljesen normális helyzet. Az utolsó megjegyzés, és azt gondolom, hogy ezt nem elégszer hangsúlyozzuk. Az a javaslat, ami önök előtt van, tagországoknak lehetővé tenni azt, hogy tovább lépjenek, amennyiben úgy érzik, hogy erre szükség van. Ez egy nagyon fontos eszköz a tagországok számára, arra, hogy a saját területükön kezeljék a helyzetet, hiszen eh, minden egyes tagország helyzete teljesen más. Tehát minél jobban elmenünk a részletekben, annál kevesebb szabad ter- teret adunk a tagországoknak ahhoz, hogy eh, célzott módon kezeljék a problémát. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a minimális harmonizáció elvét kell alkalmazni, és ezt fontos a viták végső kimenetelénél is szem előtt tartani. Köszönöm szépen, tiszte, természetesen konstruktív, az konstruktív együttműködésre nyitottak vagyunk az elkövetkezendő hetekben, hónapokban. Salutiamo Köszönöm szépen! Köszönjük a bizottságnak, köszönjük az igazgató úrnak, és természetesen Valletti professzor úrnak is köszönetet mondunk. tőlük elköszöntünk, úgyhogy folytassuk a napi rend értelemében az ülést. Két véleményről kell még beszélnünk. Az első a regi egy anyaga. A szociális alap, a regionális fejlesztési alap, a kohéziós alap és a tengeri és, és halászati iparról kell Zoána asszony nevében, illetve a szakbizottság nevében Zoana asszonynak kell egy véleményt létrehoznia, meg is adom neki a szót. A Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind fond... Köszönöm szépen! Közös célkütőzés ezen, ezen alapok esetében a 2013-2017-es több éves költségvetési, több éves pénzügyi terv egyik célkütűzése, tehát hét alapról van szó, ezek között van a vidékfejlesztési alap is. Új definíciókat láthatunk itt, illetve harmonizáljuk a célkitűzéseket. Azt szeretnénk, hogy a kezdeményezetteknek egy újabb lendületet adjunk a, a leginkább lemaradó, vagy a legrosszabb helyzetben lévő régiók esetében. Nos, részemről elmondhatom, hogy az egyik legfontosabb célkitűzés az, hogy legyen egy olyan fejlesztési keret, amely az összes régió és tagállam számára megfelelő, végrehajtható. Az a cél, hogy eltűnjenek a különbségek, megfelelő fejlettségi szinten legyen az összes régió, az összes tagállam. Tehát folytonosság, egyszerűsítés és harmonizáció az lenne a cél. De sajnos az újdonságok számunkra abban állnak, hogy a mezőgazdaságra, illetve a vidékfejlesztésre nem vonatkoznak alapok itt. Alapvetően nagyon tágértelmű fejlesztési célkitűzéseket láthatunk itt, és sok esetben ezeket az alapokat föl lehet újra használni más típusú, más típusú beruházásokra. Szóval európai szolidaritási alap, vagy kohéziós alap. Én szeretném, hogyha ezek eh, egy, ezek egyben maradnának. Véleményem szerint a továbbiakban is igazi szinergiákat kell kidolgozni, és azon kell munkálkodnunk, hogy a lehető leghatékonyabbak legyenek ezek az alapok. A vidék és a vidéki területek egyértelműen függnek ezektől az alapoktól, és ez pozitív a regionális és a vidékfejlesztési alap mindenképpen segít a kohézió növelésében a vidéki területeken, és nem csak a vidéki területeken, hanem a városokban is megteszi ezt a hatását a vidékfejlesztési alap. Nos, mi úgy véljük, hogy a vidéki, felül, fel, a vidéki területeket nagyobb figyelem kell, hogy megillesse, nagyobb fejlesztéseket kell végrehajtani, és nagyon fontos az, hogy fenntartható módon történjen ez a fejlődés, be kell ruházni a vidéki területekbe, és a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási területeken kell a vállalkozási tevékenységet valamilyen módon felkarolni. Az alapokra, tehát a vidékfejlesztési alapra vonatkozóan 27%-os költségvetés csökkentést javasol a bizottság. Nos, ezzel kapcsolatban elég sok vélemény van, de ez a csökkentés elfogadhatatlan számunkra, sőt abszurdnak is mondhatom. Hogyan lehet a vidékfejlesztési alapot szétválasztani egyéb alapoktól, ennek ez kockázattal jel. Mindenképpen meg kell tartani ezen alap és az összes többi alap között a kapcsolatot. A regiben én helyettes tagpóttag is vagyok, ott is megvitattuk ezt a témát, és azt tudom erről elmondani, hogy a régis kollégák többsége több frakcióból ugyanazt a véleményt vallják, mint amit az imént kifejtettem. Úgy gondolom, hogy nem bonyolítani kell a kontextus, hanem egyszerűsíteni. Úgy gondolom, hogy azt kell elérni, hogy a lehető legkönnyebben lehessen kedvezményezetteken segíteni a vidékfejlesztési alapból. Nos, egyébként a kapra vonatkozó bizottsági javaslat nagyon hasonlít ahhoz, amit én javaslok. Jó lenne, hogyha az ott megtalálható lista helyet kapna ebben a véleményben is, illetve a, rendel, illetve a jelentésben is. Nagyon félek attól, hogy a kap második pillérjében nem lesz lehetőség megtenni azokat a dolgokat, amiket korábban meg tudtunk tenni. És úgy gondolom, hogy a horizontális fejlesztés kérdésében is komolyabb lendületet kell adnunk. Nos, úgy gondolom, hogy az összes lehetséges horizontális szabályozási lehetőséget figyelembe kell venni. Véleményem szerint döntést kell hozni, Szerintem nem szabad megengedni azt, hogy a vidékfejlesztési alapot kivonjuk az, abból a körből, ahova az összes többi alap tartozik. Szerintem számos módon kapcsolódik a vidékfejlesztési alap a többi alaphoz. Ez egyértelmű. Az általam benyújtott módosítók célként fogalmazzák meg azt, hogy továbbra is kapcsolódni kell ezekhez az alapokhoz, illetve úgy, le, úgy meg lehet ezt tenni, én azt is elmondom a véleményemben, hogy ezt úgy is meg lehet tenni, hogy ne legyen átfedés, ne legyen plusz administratív költség, és ezáltal szerintem sokkal koherensebb lesz majd a, az alapokkal kapcsolatos adminisztráció. Én úgy gondolom, hogy az árnyék jelentéstevőkkel együtt meg fogjuk tudni oldani ezt a problémát. Tisztelt kollégák! szeptember 26-án jár le a módosítók benyújtásának határideje, addig várom a módosítókat. Köszönöm szépen. Molto bene, grazie. Köszönöm szépen, Zoana a kolléga. Ropé és McGinnis asszony jelentkeztek, nem? Ropé úr. Köszönöm szépen. Nagyon fontosnak tartom, hogy a véleményünket kifejezésre juttassuk, és eljuttassuk a regi szakbizottságnak. Szerintem következetesnek kell lennünk, és azt kell mondanunk, hogy nem értünk egyet a 10%-os csökkentéssel, ez teljesen elfogadhatatlan a számunkra. A parlament más dokumentumokban is kifejezésre juttatta már álláspontját, mondván, hogy a tagállamoknak 1,36%-ot kellene befizetniük 1% helyett, úgy gondoljuk, ez az üzenet lenne következetes, ezt fogalmaztuk meg más dokumentumokban is. Teljesen elfogadhatatlan az is, hogy 24%-kal akarják csökkenteni egyes tagállamok a, az alapok egy részét, hogyha ilyen mértékű csökkenés következik be, teljesen működésképtelenné válik a rendszer. Emellett az idei évtől kezdve bizonyos tagállamokban regionális változásokra került sor, Csehországban, Litvániában és Lettországban és növekedtek a különbségek a különböző régiók között. Az én hazámban azt láthatjuk, hogy itt is súlyos különbségek mutatkoznak. A tervezés területén ugyanaz a helyzet egy-egy régió összehasonlításában, viszont a támogatás van, ahol 100%-os, van, ahol 60%-os. Én is egyébként módosítókat szeretnék majd benyújtani, és egyébként igazságtalannak tartom, hogy amint egy tagállam eléri a 75%-os szintet, már is 20%-os csökkenés követ, csökkentés következik be, szerintem inkább 10% körül kellene, hogy legyen ez az érték. Egy további fontos kérdés a finanszírozás, illetőleg a társfinanszírozás szintje. A társfinanszírozás szintje ugyanis jelentősen eltér a különböző régiók esetében. Vannak olyan régiók, ahol 15%-os, van, ahol 45%-os a társfinanszírozási arány. Hogyha egy tagállamon belül különbözik a, tartomány, a régiók fejlettségi szintje, akkor szerintem nagyobb arányú konvergenciára lenne szükség, és úgy hiszem, hogy a társfinanszírozásnak tükröznie kellene ezeket a regionális különbségeket. Ha jól értettem, akkor 26-áig kell benyújtani a módosítási indít, módosító indítványokat, csak visszakérdeznék, hogy ez valóban így van-e. Grazie, onorevole. Köszönöm szépen, McGuinness asszony következik. Chairman, just to clarify. Elnök úr, csak tisztázásképpen mondom, hogy az árnyék tevőnk, Buda úr nevében szólalok most fel, nem pedig eh, a saját magam részéről, én ugyanis nem ismerem a részleteket. A javaslat célja, hogy csökkentse a szükségtelen adminisztratív terheket a kedvezményezettek és adminisztratív hatóságok esetében, miközben fenntartja a magas szintű ö, szabályszerűséget. Alapvetően hét alapra nézvést teremt egységes szabályrendszert, ugyanakkor az Európai Regionális és Fejlesztési Alap kivételt képez, ahogyan az előadó is elmondta. Nagyobb szubszidiaritásra van szükség a kap esetében, ezt az elnyék jelentéstevő el- elismeri, miközben látjuk azt is, hogy az európai termelők között nőttek az egyensúlytalanságok, a különbségek, és nőttek az administratív terhek is. A Dorfman jelentés lefektette, hogy a kap bürokratikus komplexitása nő a szabályrendszer bonyolultságával, egy erős közös szabályrendszerre van szükség a szubszidiaritás keretein belül. Az jelentéstevő támogatja a jelentéstevő azon véleményét, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap maradjon a CPOR része, Köszönöm szépen! E Köszönöm szépen. Clara Aguilera következik, és aztán Dantán úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én alapvetően ezen jelentéssel kapcsolatban, amit kollégám Zorna asszony készített. Azt, szóval ezzel kapcsolatban azt, szerem volna, azt szeretem volna elmondani, hogy nagyon fontos az, hogy az Agrinak legyen egy véleménye a strukturális alapokról, és arról, hogy ezeknek milyen hatása van. Szerintem a két legfontosabb dolog benne van a véleményben. Egy, nem értünk egyet azzal, hogy csökken a költségvetés. Ez egy elég komos, komoly ö, csökkentés ö, a vidékfejlesztésre. Bármilyen módon szerintem ö, bármilyen eszközt meg kell ragadnunk, hogy kritizáljuk ezt a döntést. A kapnak, a kapnak a kap majd ugyanazt fogja kapni elvileg, mint a jelenlegi tervezési időszakban. És szerintem ennek nem csak a kapra, tehát közvetlenül a mezőgazdasági kérdésekre kell vonatkoznia, hanem a, a vidékfejlesztés, illetve a strukturális alapokra is. A strukturális alapokból ki kell vonni, ebből ki kell emelni, ugye, a vidékfejlesztési alapot. Szerintem nem lehet szétválasztani a dolgokat, szerintem összekapcsolódnak ezek a dolgok, együttesen kell ezeket figyelni, mind ezek az alapok mind az egyenlőtlenségek leküzdésére leküzdését jelölik meg célként, és szerintem a jobb koordináció és jobb harmonizáció csak úgy érhető el, hogyha kapcsolódnak egymáshoz ezek az alapok. Hogy a strukturális alapok rendeletéből kivesszük a vidékfejlesztési alapot, ez szerintem meg nem megfelelő a bizottság. Azt mondja, hogy ez nem jelent gondot, de szerintem igenis gondot jelent. Ne felejtjük el, hogy a strukturális alapok többek között a társfinanszírozás jellegével tűnnek ki a többi ö, alap közül. A társfinanszírozásnak különbözőnek, különbözőnek kell lenni, hogyha különbözőek az egyfőre jutott GDP arányok az Európai Unióban. Amíg az összes Európai Uniós régióban nem egyezik meg az egyfőre jutó GDP, addig nagy szükség lesz a strukturális alapokra. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor szerintem rosszat teszünk a strukturális alapokkal. Nos, a strukturális alapoknak és a vidékfejlesztési alapoknak össze kell kapcsolódni a továbbiakban is, hogy az Európai Unió marginalizálódott régióinak segíteni tudjuk. Éppen ezért fontosnak tartom Zoana asszony módosítóit, hiszen ezeknek a lényege nem más, mint hogy a strukturális alapokban maradjanak továbbra is, vagy maradjon továbbra is a vidékfejlesztési alap. Ezt sosem szabad szétválasztani. Köszönöm szépen, Michel következik. Notre collègue Müller, qui est rapporteur sur Müller úr, Müller úr nincs itt, aki a horizontális rendelet jelentéstevője, én Ánik jelentéstevő vagyok. Nem értek egyet azzal, ami elhangzott, még akkor is, ha ezt értem, de nagyon fontos, hogy valamiféle köztes utat találjunk. Azt gondolom, hogy egy szigorú regionális megközelítés Fontos, hogy a regionális alap megmaradjon a többi alappal. De kik is a regionális alap eh, kedvezményezetjei? A gazdák, a és alap, ha benne marad ebben a rendelben a többi alappal, akkor ez plusz adminisztratív komplikációt jelent, hiszen más a logika az első és a második pillérnél. Nagyon fontos, hogy mi egyszerűsítsünk a gazdák számára. Például az ellenőrzéseknél is harmonizálhatunk mindent, ez azonban ideális megoldás lenne saját korlátjaival, de fontos, hogy a gazdák érdekeit képviseljük. És fontos, hogy ezt az anyagot ellenőrizzük. Még egyszer elmondom azt, hogy az a tény, hogy a regionális alap és hogy a második pillér szabályai teljesen elkülönülnek az első pillértől, a gazdák számára ez plusz bonyolultságot jelent, és azok számára is, akik megpróbálnak nekik tanácsot adni. Tehát a regionális koordináció, a FEDER, a FELDER és a többi alap között nehéz feladat, de fontos, hogy itt is a gazdák érdekeit képviseljük a horizontális rendeletben, és itt is próbáljuk meg a két pillért egyszerűsíteni. Grazie Michel, mi permetto di dire anch'io la mia. Köszönöm szépen, Michel. Én is el szeretném mondani a véleményemet. Nem vagyok túlzottan jól informált a témában, viszont vannak olyan pontok, amelyek fontosak számomra. Különösen azután, amit az imént hallottunk. Dorfman kolléga, amit Michel Danten az előbb elmondott, ezt csak aláhúzni szeretném. Azok a reformok, amelyet évek óta végzünk, mindig ezt a tendenciát mutatta, hogy a regionális politika bekebeleződjön, és mi ezt a bekebelezést elleneztük az Agriban. Ahogy Michel Danten elmondta, az élet a mezőgazdasági politika részeként, ez az a regionális alapot a mezőgazdasági politika részeként megtartani. Tehát ez azonban a mezőgazdasági politikából kiesett. Ha megnézem a saját hazámat, 80%-a a pénzeknek a gazdáknak, hogy kompenzációs kifizetések, agrár, mezőgazdasági támogatást. Ha ezt a regionális politikára hagyjuk, akkor a vidékfejlesztési terveket sem a mezőgazdasági kollégák fogják készíteni a helyszínen, hanem a regionális politikáért felelős kollégák. Tehát ez egy olyan pont, ami nem lehet csak úgy átsiklani, ezt szeretnénk valóban? Vagy azt akarjuk-e megvédeni, hogy a második pillér továbbra is a közös agrárpolitika része maradjon, ha ezt akarjuk, akkor mindaz, amit a jelentős több elmondott, és hogyha ezt a vidékfejlesztési alapot belevonjuk a regionális alapba, be, ezt bekebelezni, akkor ez nem biztos, hogy jó megoldás. Tehát az, hogy ez bekerüljön a regionális politikához, ezt én ellenzem, hiszen ezzel a gazdák pénztől esnek el. Grazie Herbert, prima di dare la parola ancora a nostra Köszönöm szépen, Dorfman kolléga, most Zonner kollégának adom a, meg a szót, de még előtte a bizottság. Parancsoljanak, Romanszka asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Romanszkának hívnak, a DJ régiót képviselem. Köszönjük a vitát, nagyon fontos a kohéziós politika kapcsán az, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni, különösen az új kerettel, amire javaslatot tettünk jogalkotási munka előkészítése a következő programozási időszakra azt is jelentette a bizottság számára, hogy az új kihívásokat megpróbálja mérlegelni, illetve a költségvetési megszorításokat, amelyek a Brexitből adódtak. Éppen ezért néhány nehéz döntést kellett meghoznunk. Kohéziós politikát jobban megnyírbálták, mint a közös agrárpolitikát, éppen ezért kell megvizsgálni azt, hogy hogyan biztosítsuk a koherenciát, az összhangot a hatóságok felé és a kedvezményezettek felé is. Hogyha megnézzük a jelentéstevő javaslatát, akkor az egyik kulcsfontosságú terület, ahol szinergiahatások teremthetőek, a regionális fejlesztési alap, és itt a 2020 utáni időszakban megmaradnak a folyamatok, ami pedig a visibility szabályozást illeti, illetve a pénzügyi eszközöket, ezek összhangban vannak. Amikor pedig a többi szabályozásról van szó, a DG Agris kollégákkal együttműködünk annak biztosítása érdekében, hogy a CPR és a kap rendelet között összhang legyen. Fontos, hogy a szabályok a helyszínen koherens módon érvényesüljenek, és mi attól is tartottunk, hogy a kap reformja kapcsán, hogyha a hatóságokat és a kedvezményezeteket arra eh, kényszerítjük, hogy átterjenek az egyik rendetről a másikra, és ezt túl gyakran tesszük meg, akkor ez csak zűrzavart kelt és a kapreformnál ezt figyelembe is vettük. Ami a CPR-t illeti, illetve azt, amit a Rope úr mondott, igen, a csökkentések jelentősek, de hangsúlyoznám azt is, hogy még akkor is, hogyha bizonyos tagországok 23%-át veszítették el a támogatásoknak, a 2014 és 20 közötti időszakban néhány tagország még akár 45%-tól is elesetett. Azt gondoljuk, hogy ez a javaslat eh, kiegyensúlyozott, és tükrözi azt a tényt, hogy nagyon sok tagország jelentős mértékben eh, fejlődött gazdasági és szociális szempontból, ami pedig Magyarországon, Lettányában vagy Lengyországban a régiók közötti megosztottságot, illetve bizottság javaslata a legfrissebb adatokra támaszkodik 2014 és 2016 közötti időszakokra. Éppen ezért ezt a divíziót nem lehetett uh, még figyelembe venni. Ami a társfinanszírozást illeti, a társfinanszírozás szintje csökkent, először növekedett a válság miatt. Mi azt gondoljuk, hogyha a tagországok gazdasága növekszik, akkor több ownership kérhetünk, és az EU költségvetésében az általános váltót, úgymond a leverage-et növelhetjük. Amennyiben még vannak kérdéseik, szívesen állok rendelkezésre. Bene, grazie, grazie a lei. Nagyszerű, köszönjük szépen. Akkor most Oké, okay. konkludit Zoana, grazie. Zoana asszonynak adom meg a szót. Uh, Köszönöm a megjegyzéseket. Ahogy elmondtam, a módosító határ ideje 26-a, eh, szeptember 26-a. Várom a módosítóikat, és két pontosítást szeretnék még tenni itt. Nem a két pillér közötti különböző eh, megvalósításról van szó, hanem a kap reformjait szeretnénk megvalósítani. És azt szeretném mondani a kollégáknak, hogy az összes közös szabályozás már így is vonatkozik a vidékfejlesztésre. Nem tudom, hogy esetleg nem értették el jól a szövegemet, mm, várom a módosítókat, és akkor ezekről még további vitát folytathatunk. Köszönöm. Bene, grazie molto. Intanto le data per gli emendamenti vi è stata... Nagyszerű, köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határidejét már megemlítette a felszólaló, illetve az előadó. Így rá is térhetünk a hatos napi rendi pontra, amely az utolsó napi rendi pontunk. Ismét csak egy véleményről van szó, mégpedig az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap témájában. James Nicholson a jelentéstevő, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Úgy hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a szakbizottságunk kifejezésre juttassa a véleményét ezzel a témával kapcsolatosan. Még más szakpolitikai területek irányíthatják az EU-s finanszírozást, mint olyat, nagyon fontos, hogy a mezőgazdasági termelők és közösségek szavát is meghalljuk. Rövid és velős az általa megfogalmazott vélemény. Szeretnénk, hogyha a vidékfejlesztésnek ugyanakkor a súly jutna, mint a városfejlesztésnek. Nagyon sok termelő számára rendkívül fontos az internethez, nagysebességű internethez való megfelelő hozzáférés. Egy módosítót nyújtottam be a konnektivitás javítása érdekében, és szeretném, ha törölnénk a, azt a részt, amely a szélesávú internet beruházásokra vonatkozik. Nagyon fontos az oktatás és képzés is, amely elsősorban a városi területeken összpontosul, és munkahelyeket is teremt. Nagyon fontos, hogy a vidékfejlesztés területén előbbre jussunk, ez a mi szakbizottságunk feladata, és nagyon ugyanolyan fontos a készségfejlesztés és az oktatás a vidékek kiterületeken, mint a városokban. Nagyon fontos, hogy 60%-ról 65%-ra növeljük a technológiai képzésre szánt összeget. Ez egy kis kiigazítás, de úgy gondolom ezzel hozzájárulhatunk az úgynevezett agritechnológia fejlesztéséhez. Várom az együttműködést az árnyék jelentéstevőkkel és mindenkivel, aki részt kíván menni a munkában. Nagyon szoros a menetrend, a módosítók határ ideje is nagyon szűk, de csak így tudjuk biztosítani azt, hogy a Regi Szakbizottsághoz időben eljusson a véleménytervezetünk, és nagyon fontosnak tartom, hogy a véleményünk eljusson a Regihez, mert ez egy nagyon fontos kérdés, és egyre nő a fontossága párhuzamosan azzal, hogy egyre szűkösebbek lesznek a források Európában. Köszönöm. Grazie Jim, ancora Köszönöm Jim, Ropé kolléga következő tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, itt is hangsúlyoznunk kell azt, hogy indokolatlanul csökkentik a forrásokat, nem a regionális fejlesztési alap vagy a kohéziós alap a bűnös a Brexit kapcsán és más problémák kapcsán. Szerintem a tagállamoknak szolidárisnak kell mutatkozniuk, és 1,3%-ra kell növelniük a hozzájárulásokat, hiszen csak így tudjuk az új kihívásokat megoldani, így tudunk az új kihívásoknak megfelelni, miközben a régieknek is megfelelünk. A régi feladatainkról se szabad megfeledkeznünk. Egyetértek Nikolson kollégánkkal abban, hogy a regionális fejlesztési alapnak aktívabbá kell válnia, amikor a régiókról, a regionális központok fejlesztéséről van szó. Ezek a regionális központok végzik az alappal kapcsolatos adminisztrációt, hozzájuk köthető a vidéki területeken történő abszorpció. Egy konkrét százalékos arányt kell meghatároznunk azon összegekre vonatkozólag, amelyek a vidéki területekhez jutnak, hiszen a nagy regionális központok a pénzek 90%-át abszorbálják, miközben az egyéb vidéki területeknek csak az jut, ami még marad. Van egy LEADER program, a LEADER programnál is lehet pályázni, és abból, azokból az összegekből lehet ö, beruházni. Az Európai Bizottság a LEADER program esetében azonban most csak 5%-ot kíván fordítani a vidékfejlesztésre. Szerintem a 10%-os arány sokkal jobb lenne. Most 5%-nál tartunk, Emellett a LEADER program finanszírozását két és félszeresére csökkentették, két és félszeresével csökkentették, mindenütt azt látjuk, hogy a vidékfejlesztési finanszírozást csökkentik. És aztán meglepetten tapasztaljuk, hogy egyre kevesebb a fiatal gazdaság, mezőgazdasági termelő. Legyünk következetesek. A LIDER program viszonylag jól működik az összes tagállamban. Soha semmiféle bírálat nem fogalmazódott meg a LIDER programmal kapcsolatosan konkrét, kézenfogható előnyöket biztosít sokak számára, és rengeteg olyan helyi közösség létezik, amely relatív aktív a LIDER programban. És nagyon jó az ellenőrzés is, és nagyon alacsony a arány. Tehát a regionális fejlesztési alapon belül is szükség van egy ilyen líder programra, egy ilyen típusú programra, amelynek köszönhetően a helyi közösségek, a vezetők, a vállalkozások mind közösen részt vehetnének a munkában, és biztosíthatnák a konkrét szükségletek finanszírozását. Köszönöm. Köszönjük, Stuart Agnew. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudok nem egyetérteni Ropé úrral. Úgy tűnik, hogy a gazdák számára nagyon nehéz hozzáférni ezekhez a forrásokhoz, a LIDER alaptól eltérően. A LIDER programról elég sokat hallani, és a privát szféra felkarolta ezt. Nagyon jó az ötlet, amit Ropé úr elővezetett. Remélem, hogy Jim egyébként visszajön még, illetve odafigyel arra, amit mondok, mert régóta végzi ezt a feladatot, Jimtől kérdezem, hogy úgy gondolja, hogy a kohéziós alapokhoz és a vidékfejlesztési alapokhoz könnyen hozzáférnek a termelők a választókerületében. Remélem, hogy tud még majd válaszolni erre a kérdésre. Köszönöm szépen Stuart Agnew-nak, most pedig az Európai Bizottság kap szót, Románszka asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is a regionális fejlesztési alap a vidéki területek támogatását tűzte ki célul, és ez így is marad, nincs semmiféle kor, újabb korlátozás erre vonatkozólag a javaslatunkban. Tulajdonképpen úgy döntöttünk, hogy a területi, a helyi, alulról felfelé építkező vidékfejlesztést támogatjuk, azáltal, hogy egy külön ötös számú politikai célkitűzést fogalmazunk meg, és reméljük, hogy a LIDER megközelítés – gyümölcsöző lesz az rdf en belül, tehát a vidékfejlesztési alapon belül is. Sajnos ismét azt kell mondanom, hogy az Európai Bizottságnak néhány nagyon nehéz döntést kellett hoznia, azért, hogy biztosítsuk, hogy az EU-s támogatása lehető legmagasabb szintű európai hozzáadott értéket teremtse meg, fókuszált, célzott EU-s beavatkozás mellett döntöttünk. Tartok tőle, hogy ha a vidékfejlesztési alaphatáját kibővítjük, akkor az nem feltétlenül szolgálja kitűzött célunkat. Azt szerettük volna, hogy az EU-s költségvetés struktúrája tisztább lenne a jövőben, és szerettük volna az alapok közötti átfedéseket megszüntetni. Hogyha megnézzük, a stratégiai terv hatos bekezdését például, akkor úgy tűnik, hogy a jelentéstevői javaslat alapján van egyfajta átfedés. Tartunk tőle, hogy ez mind a hatóságokat, mind a kedvezményezetteket összezavarná. Ami a szélessávú internetre vonatkozó korlátozásokat illeti, tulajdonképpen ez összefügg azzal a szükséglettel is, ismét, hogy a lehető legmagasabb hozzáadott értéket teremtsük meg EU-s szinten. Vannak olyan területek, ahol nagyon lassú a szélessávú hozzáférés, vagy nagyon korlátozott, itt van szükség nagyobb arányú beruházásokra, de ott, ahol több mint egy szélessávú hálózat létezik, ott nehezebb az állami szintű fellépést finanszírozni. Ez az oka annak, hogy korlátozást vezetünk be a szélessávú internettel kapcsolatosan. Köszönöm, köszönjük Jim, a konklúzió. Köszönöm szépen. Én is nagyon rövid leszek. Szerintem egy kis zavar alakult ki azzal kapcsolatosan, hogy melyik alap mire való, ezt tisztázni kellene. A LEADER program véleményem szerint az egyik legjobb program volt, amelyet Brüsszel valaha is létrehozott. Nagyon hatékonyan sikerült azt hasznosítani. Rengeteg vidéki közösség, mezőgazdasági termelő, termelőszövetkezet hasznosította sikerrel ezt a programot. Észak-Írországban például határokon átnyúló, együtt, határokon átnyúló együttműködést is siker, sikerült előmozdítani, olyan embereket sikerült összehozni egymással, akik más körülmények között soha nem találkoztak volna egymással. Én mindig is támogattam ezért a LIDE programot, és úgy gondolom, hogy az, van lehetőség arra, hogy ezt valahogy tovább fejlesszük. Nem örülnék annak, hogyha ez a program elsikadna. A, a gazdasági, mezőgazdasági termelők szeretik ezt a programot, élni szeretnének vele. Egyébként teljesen minden, hogy milyen programot hozunk létre, azok, akik szeretnének élni a lehetőségekkel, általában azt szokták mondani, hogy nagyon nehéz ez. Teljesen mindegy, hogy Brüsszel szintjén vagy helyi szinten zajlik a programok menedzsmentje, senkinek nem lehet egyszerűen csak biankó csekket kiállítani és átadni a pénzt, átutalni a pénzt, anélkül, hogy valami szín, milyen szintű ellenőrzés megvalósulna. Egy úrnak mondanám, hogy például az ír termelők lehet, hogy nem olyan jó módúak, mint az angliai gazdák, és szükség volt ezekre az alapokra, élnünk kellett az alapokat a lehetőségekkel. Lehet, hogy az Egyesült Királyság hogy az Egyesült Királyságon belül sikerült volna jobban hasznosítani ezeket az alapokat, lehet, hogy akkor a Brexit-tel kapcsolatos népszavazás is máshogy végződött volna. Nyilván lehet egyszerűsíteni a hozzáférést az ilyen alapokhoz, és kellés, de fontos, hogy egy bizonyos szintű ellenőrzés azért megvalósuljon. Ismerem a termelőket, tudom, hogy szeretnék a lehető szeretnének a lehető legegyszerűbben hozzáférni a pénzekhez, de az is fontos szempont, hogy ha a gazdák és közösségek megkapják a támogatást, akkor általában gondoskodnak arról, hogy megfelelően használják fel a pénzeket, és eredményesen történjen a pénzek felhasználása. Várom az együttműködést a kollégákkal, remélem, hogy a rendelkezésre álló rövid idő alatt sikerül lezárni ezt a munkát. Köszönöm. Tutti kollégi, direi Köszönöm, Jim, köszönöm az összes kollégának. Azt hiszem, hogy ezzel a mai szakbizottságülés végére értünk. A lényeg az, tisztelt kollégák, ahogy október előtt ezt megoldjuk, és október 1-én kérem, hogy jöjjenek el arra a szakbizottsági szavazásra, amikor is a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra fogunk szavazni, és remélem, hogy az összes frakció tudja ezt majd támogatni. Köszönöm szépen, mindenkinek jó munkát, és Strasbourgban majd találkozunk.